Köszönöm. Tisztelt Sáldemóze asszony. Grazie. Köszönöm. Tisztelt Gertrude. Jessica. Dove? Hol van? Dove? Hol van? Ott van. Bene, grazie. Nagyszerű, köszönöm. Tisztelt Rafael Glucksmann. Dove? Hol van? Benissimo. Nagyszerű, köszönöm szépen. Tisztelt Paolo Borkia. Grazie. Köszönöm. tisztelt Katerine Konecsná. Hol van? Jó, köszönöm. Honorevole. Tisztelt Stefan Sejourné. Honorevole Irena. Tisztelt Iréna Joveva. Jó, köszönöm neki is. Akkor Iván Dávid az AB urnát kapja, Sáldemúza asszony a CD-t, Stékrót úr EG, Glucksmann kolléga a HK, Borkia kolléga az LM, Konecsna asszony, az NR urnát, Szezsurné kolléga az ST-t, és Joveva kolléganő az UZ urnát kapja. Köszönöm szépen. Most megkérem a szavazat számlálókat, hogy jöjjenek előre, és akkor kiosztjuk a szavazó cédulákat és a borítékokat, és kérem, hogy mindenki várjon, hogy megnyitjuk a választást, és van néhány felszólalási igény addig is. Tehát igazából a használati utasítás ki kell tölteni a kockát plusszal, ha támogatják, mínusszal, ha ellenzik a jelöltet, hogyha tartózkodnak, akkor nem kell kitölteni a választólapot. Hogyha korrigálni szeretnék a szavazatukat, kérjenek új szavazólapot. Egy teremszolga pedig odaviszi önökhöz az új szavazó cédulát. És a régit, az érvénytelen pedig megsemmisítik. Hogyha máshogy töltik ki a szavazólapot, akkor érvénytelen. Tehát a bejáratnál vannak kabinok, ott kell behelyezni a választólapot. A borítékba, ha szeretnék használni a fülkéket, és családi nevük kezdő betűje alapján keressék ki az urnájukat, és a szavazatvizsgálóknak pedig igazolniuk kell magukat, mármint önöknek a szavazó biztosok irányában, hogy önök-e azok.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 E a szavazó biztosok a szavazás végén szavaznak. Megnyitom ezennel a szavazást. L'onorevole Borchia Borchia képviselő, kérem, a saját urnájához menjen az M. Tutti i deputati hanno votato? Minden képviselő szavazott? Cari colleghi, avete votato tutti? Mindenki szavazott, kedves kolléganő kollégák? Akkor a számlálók is számol, és szavaztak? Mindenki leadta a szavazatát? Úgy néz ki. Akkor a számlálókat megkérném, hogy az R1.1 terembe induljanak el, hogy megszámolják a szavazatokat, utána csilingelek majd a harangocskámmal, hogyha ismét elkezdjük az ülést. Addig felfüggesztem az ülést.